Colleagues, does the microphone actually work? Működik a mikrofon, kedves kollégák, kérdi az elnök. Működik? Vagy. Én nem hallok túl sokat. Can you try again? Hello? Yeah, this sounds better. Yes, thanks. Most már jobb a hang. Jó napot kívánunk mindenkinek! Köszöntjük Önöket a, az Európai Parlament meghallgatásán. Hamarosan eljutunk ennek a meghallgatásnak a végére. Van még néhány érdekes ülés beiktatva. Mielőtt beszámolnék a mai programról, először is köszönteni szeretném a Morvai képviselőasszony látogatóit, mindannyian nők, Köszöntök mindenkit szeretettel. Kedves kollégák! A német Bundestag rosszul előadást egy későbbi időpontra halasztották, hiszen ott most új koalíciós kormány alakul, valamint Moraes és Kirkhope kollégák eh, munkadokumentuma, amely az európai és nemzetközi nemzeti biztonsági szolgálatokról szól. Ezt is egy további későbbi ülésre halasztották, de még a karácsonyi szünet előtt sor kerül rá. Ha mindenki egyetért, akkor el is fogadjuk a napi rendet ezekkel a módosításokkal. Nincs kifogás? Akkor ma két szekcióban tartjuk meg az ülést. Az első a hírszerző szolgálatok nemzeti szintű e, ellenőrzéséről lesz szó. E, előadunk Mihály Tecsner, aki a norvégiai ellenőrzési és alkotmányügyi különbizottság tagja a norvég parlament részéről fog előadni. A második e, szekció a négy órától kezdődik, ez pedig a munkadokument bemutatásának szenteljük. Eh, az Egyesült Államok felül, eh, e- ellenőrzési tekénységéről, és annak, annak összefüggésével eh, az EU adatokról, Claude Moraes és árnyékelőadó Fosz urak, a társszerzők. 5 órakor fejezzük be az ülést. Nincsen túl sok képviselő jelen a teremben, ahogy látom de mégis arra kérem önöket, hogy amikor a kérdés-válasz részhez érünk, kérem, hogy pontos kérdéseket tegyenek fel, és lesz majd sor egy második körre is. Köszöntöm Michael Techner urat, meg is adom neki a szót egy rövid beszámolóra a norvég felülvizsgálati ellenőrzési mechanizmusra, és aztán majd a kérdésekre, válaszokra kerül a sor. Parancsoljon! Yes. Thank you very much for your in, uh, in, uh, introduction. Köszönöm szépen elnök asszony a felvezetőjét. Norvégia. A norvég még nem egy hivatalos uniós nyelv, de többen azon dolgozunk, hogy Norvégia az unió tagjává váljon. Addig is, amíg ez megtörténik, Dánul anyanyelvemen folytatom. Kérem mindenkit tegye fel a fejhallgatóját. Hogyha készen állnak, akkor én is készen állok. For the first, of jeg gerne for den... um... Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívást kaptunk, és beszámolhatok arról, hogy a norvég parlament hogyan látja el a hírszerzés és a titkos szolgált felügyeletét. Ez nagyon fontos feladata a parlamentnek, az ellenőrzés feladatköre, természetesen a költségvetési eljárás és a jogszabályalkotás mellett. Mit jelent ez? A parlament által elfogadott jogszabályok alapján működünk. 12 szakbizottsága van a norvég parlamentnek. Ezek közül az ellenőrzési és alkotmányügyi szakbizottság, mondhatom, a legfontosabb. Négy külső szerve is van a parlamentnek, amely a parlament eh, nevében ellátja a különböző felügyeleti feladatokat. Az egyik ezek közül a közigazgatási ombudsman, a másik a számvevőszék, a harmadik a védelmi ipar felügyeleti ombudsman, a negyedik pedig az a szakbizottság, amelyről ma szeretnék beszélni. Ez a szakbizottság, ami egyébként egy norvég rövidítés, rövidítésre hallgat, felügyeli a hírszerzést és a titkosszolgálatot, EOS a norvég rövidítés 96-ban jött létre, egy különleges parlamenti jogszabály hozta létre. Mi volt a háttere ennek a, szakbizottság, ennek a szakbizottságnak a létrehozásának? Nos, igen komoly vita folyt a közvéleményben azzal kapcsolatban, hogy a titkosszolgálatok és az hírszerzés hogy működött, hogyan működött eh, Norvégiában. 1994-ben egy vizsgálóbizottságot állított fel, annak érdekében, hogy áttekintse a hírszerzés és a titkos szolgálat működését. Két éves munka végén arra a következtetésre jutottak, hogy a 1960-as és 70-es években a rendőri szervek illegális és kiterjedt politikai megfigyelést. megfigyelést végeztek, főként a norvég baloldali politikusok ellen, vagy velük szemben. Ennek következmény, egyik következménye az volt, hogy felállt az EOS szakbizottság. Ez volt az első alkalom Norvégia történelmében, hogy a titkos szolgálatokat és a hírszerzést egy parlamenti szakbizottság felügyelte. Ez az a határvonal, amely elválasztja ebből a szempontból a régi és az új korszakot. Tehát ez egy igazi mérföldkőnek számít. Az EOS szakbizottság egy állandó bizottság, a tagjait 5 évre választják a parlamenti képviselők közül, 7 tagja van, és próbáljuk azt elérni, hogy a tagok fele körülbelül politikus legyen, volt képviselők a bizottság másik fele, pedig volt bírák, kutatók, eh, a tudományos élet képviselői közül kerülnek kiválasztásra, van egy titkársága is a szakbizottságnak, ez elsősorban jogászokból áll, és a eh, legmagasabb szintű átvilágításon esnek át, nemzetbiztonsági átvilágításon esnek át a tagok, és nagyon szigorú titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk. Ennek a szakbizottságnak a fő célja az, hogy az állampolgárok érdekeit óvja, védje. Az állampolgárokat kell ugyanis védenie, az állampolgárok jogait kell óvnia a hírszerzéssel és a titkosszolgáltal szemben. Alapvetően itt az állampolgári jogok felügyeletéről van szó, hiszen a célja az ennek a szakbizottságnak, hogy a politikai életet és az állampolgári jogokat semmiképpen se sértse a hírszerzés és a titkosszolgálat működése. Emellett figyelemmel követjük azt is, hogy a jogszabályokat tiszteletben tartják-e a hírszerzők, a titkos szolgálat. A fő kritérium az, hogyha az állam bármely szerve ilyen területen jár el, akkor az parlamenti ellenőrzés alá kerül. Tehát nem csak a szigorú értelemben vett hírszerzés és titkosszolgált felügyelette tartozik ide, de a katonai hírszerzés, illetve a, a rendőri titkosszolgálatok elsősorban a, az, amelynek az ellenőrzését és a felügyeletét ellátjuk. Három évente kb. 30 ellenőrzést végzünk, ez az első módja annak, ahogy dolgozunk. Évente kb. 20-30 esetben állampolgári panaszra járunk el. Harmadsorban pedig a szakbizottságunk saját kezdeményezésére is vizsgálatot végezhet, ebből is évente kb. 20 fordul elő. szakbizottságunk vizsgálati jogköre szinte korlátlan, mindenféle archívumhoz, adattárhoz hozzáférünk, az épületekhez is fizikai hozzáféréssel bírunk, illetve a hírszerzésnél, tükoszolgáltnál, illetve az általunk ellenőrzött állami szerveknél dolgozókat bekérethetjük, és a bírósági bíróságokon alkalmazott tanúkkal szemben, vagy a tanúkkal kapcsolatban alkalmazott szabályok szerint járunk el a meghallgatásuk során. Évente kétszer a katonai hírszerzést számoltatjuk be, illetve hatszor a rendőri hírszerzést. Főszabályként elmondhatom, hogy a vizsgálatokat előre be kell e, jelentenünk, de meglepetésszerű, mondhatnám rajtaütésszerű vizsgálatokat is e, végezhetünk, és ez is elő szokott fordulni, hogyha egy állampolgár úgy érzi, hogy a hozzánk tartozó e, szervezet megsértette a jogait, akkor hozzánk fordulhat, és mi minden ilyen beérkező állampolgári panaszt kivizsgálunk. Évente kb. 20 ilyen fajta panasz érkezik hozzánk. Elsősorban kritikai észrevételekkel illetik a hírszerzés titkosszolgált munkáját. De ahogy említettem, saját kezdeményezésre is eljárhatunk, és az elmúlt években három saját kezdeményezésű vizsgálatot is végeztünk, amelyről szóló jelentésünket a parlamentnek nyújtottuk be. Na, ezek közül az első a rendőri hírszerzést, illetve annak tevékenységét vizsgálta. Arra a következtetésre jutott szakbizottságunk, hogy az úgynevezett trihot eset előtt át kellett volna világítani a rendőr ilyen irányú mm, eljárásrendjét, ugyanis a telefonok lehallgatásával kapcsolatban voltak szabályok, de hogy a fizikai lehallgatás, tehát valakinek egy, egy, egy szobában, a házában, lakásában hogyan hallgathatnak le valakit, erre vonatkozóan bizony nem volt fekete-fehér a szabályrendszer. A következő ilyen vizsgálat az iszlamista csoportokkal kapcsolatos eljárást járta körül, és azt néztük meg ebben, hogy a rendőri nyilvántartásban a vallási és egyéb szempontokat hogyan regisztrálták, és úgy találtuk, hogy a rendőrség túlságosan messze ment e tekintetben, és a irreleváns, tehát nem oda tartozó információkat is tároltak sokakról. A harmadik ilyen vizsgálat pedig az oszlói amerikai nagykövetség előtt tüntető norvég állampolgárok kal szembeni eljárást világította át. A kommunikáció hiány az igazságügyminisztérium és az eljáró rendőri szervek között vezetett oda, hogy itt sem volt minden teljesen kielégítő a tekintetben, hogy a rendőrség hogyan járt el. Egyik egy esetben a rendőrök például beépültek szélső baloldali szervezetekbe, és egy televízióadásban szivárgott ki ez a információ. Mi alapos kihallgatásokat végeztünk, és megvizsgáltuk, hogy mennyire járt el jogosan a rendőrség, arra jutottunk, hogy két esetben is az archiválási adattárolási szabályokat megsértették. Az EOS szakbizottságunk az elmúlt években más ellenőrző bizottságokkal is vette kapcsolatot a svéd-kanadai megfelelőnkkel, amelyek feladatukban, összetételükben, munkájuk jelenlegében és hatáskörében igencsak hasonlítanak a mi szakbizottságunkra. A hírszerzés titkosszolgálat felügyeletét többféleképpen is el lehet látni, erre többfajta modell létezik. De függetlenül attól, hogy melyik modellt választja egy adott ország, a cél közös kell, hogy legyen, nem más, mint hogy az emberek, az állampolgárok emberi jogait és állampolgári jogait óvjuk, védjük, garantáljuk, és azt arról megbizonyosodjunk, hogy a titkosszolgálat hírszerzés is tiszteletben tartsa ezeket az alapvető jogokat. A nemzetközi terrorizmus elleni harc során a különböző titkosszolgálati és hírszerzési szervek együtt kell, hogy működjenek, például a, a norvég és más szervek, így az elektronikus információ vagy a különböző kényszer intézkedések tekintetében különböző szabályoknak kell megfelelni, ugyanakkor azt hiszem meg lehet találni az arany középutat az állam biztonsági vagy nemzetbiztonsági szempontok, illetve az állampolgárok jogainak a védelme között, hiszen a kettő között egyensúlyra kell töröködni. A cél általában elfogadható, ugyanakkor gyakran maguk az eszközök nem megfelelőek, és a mi feladatunk az, hogy mivel a cél nem minden esetben szentesíti az eszközt, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a hírszerzés és a titkos szolgálat e, menjen túlságosan messzire az egyébként kívánatos cél elérése érdekében. A mi ellenőrző bizottságunk a parlamentnek számol be, természetesen titkos információkat nem tartalmazó, tartalmazó jelentést nyújtunk be. Így tehát a norvég parlamentnek nincs más választás, mint hogy az EOS szakbizottságnak elhiggy, amit mond, hiszen sokszor ki kell hagyni nagyon fontos, de titkos információ darabkákat az ellenőrzési és alkotmányügyi bizottságnak nyújtja be elsősorban az EOS szakbizottság jelentését, ennek mondjuk is egyébként én is tagja, tehát az ellenőrzési és alkotmányügyi bizottságnak, amely e, megvitatja ezt, majd plenáris ülésén e, is eszmecserét folytat erről, és az igazságügyminiszter, illetve a védelmi miniszter részvételével is folyik majd vita erről. Tehát bőven van lehetőség és alkalom arra, hogy a titkosszolgálat és hírszerzés működésének felügyeletéről beszéljünk. Széleskörű konszenzus van ez ügyben Norvégiában. A többség meggyőződése az, hogy szigorú alapos ellenőrzésre van szükség annak érdekében, hogy az alapjogok gar garantálva legyenek. Azt hiszem, hogy a 96 óta fennálló bizottság működését alapvetően igazi sikernek nevezhetjük. És a hatáskörükön belül az EOS szakbizottság ellenőrzési jogköre nagyon fontos, és hozzájárul aktív szerepük, az, hogy aktívan vizsgálnak ki eseteket, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az emberek higgyenek a demokráciában, illetve hogy ne legyenek teljesen bizalmatlanok a hírszerző és titkosszolgálati szervekkel szemben. Köszönöm szépen! Rendben, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes ismertetőt. Az árnyék jelentéstevőkkel kezdenénk. Először is Fosz úra néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is, Tecsner úr, én is szeretnék köszönetet mondani önnek ezért az ismertetésért, tájékoztatásért. Köszönöm. Tehát azt mondtam, hogy köszönöm az előadását, nagyon érdekes volt, több apró kérdésem volna. Először is feltételeztem, hogy az, amit ön tájékoztatásképpen előadott a belső hírszerzési szolgálatra vonatkozik. Van egyfajta külső, külföldi hírszerző szolgálat, ahol például a norvég ENSZ egységeket kell mondjuk védelemben részesíteni, illetve részét képezi -e ez az ön által említett bizottságnak, a munkájának, ami pedig a az egyes eseteket illeti, azt szeretném tudni, hogy az egyes intézkedésekre vonatkozóan milyen milyen szántó ez az információ, illetve az az információ, amelyet önök kapnak, inkább általános jellegű? Továbbá érdekelne az is, hogy a Breivik eset óta változott-e önöknél a helyzet már, ami a struktúrát illeti, illetve változott-e a feladatok köre. Ezen túlmenőleg pedig említette, hogy amikor üléseznek, illetve amikor az állampolgárok panaszokat nyújtanak be, van egyfajta fenyegetés, egyfajta fenyegetettség, amely alapján önök összehívnak egy ülést, vagy ez csak polgári panaszok alapján történik. És szeretném tudni, hogy a nem norvég állampolgárságú polgárok fordulhatnak-e az önök bizottságához. Köszönöm szépen, Tecsner úr. igen. Németül hallottam csak az ön által feltelt kérdést, de ez nem probléma, mert valamennyire értek németül, de ezzel a fenntartással szeretném megválaszolni az ön kérdését. Ugye azt kérdezte, hogy az ellenőrzés a külföldi hírszerzési műveletekre is vonatkozik-e, például amikor ugye Norvégia, Afganisztán műveletekben vesz részt? Nos, a válaszom igen, természetesen. Az, az a bizottság, amelynek tagja vagyok, illetékes minden biztonsági szolgálatért, függetlenül attól, hogy Norvégiában vagy Norvégián kívül végeznek megfigyelési tevékenységet norvég állampolgárokra vonatkozóan. De ne gondolja azt, hogy a megfigyelés tárgya lehet nem norvég állampolgár, tehát valamilyen fajta kötődése kell, hogy legyen az illetőnek Norvégiához. Továbbá, mennyiben tudjuk értékelni a módszereket? Nos, messze menőleg tudjuk ezeket értékelni, és ez vonatkozik az összes négy biztonsági szolgálatra. A bizottság tagjai a legmagasabb szintű biztonsági átvilágításon esnek át, de ami azt a jelentést illeti, amelyet eljuttatnak a parlamenthez, Ez a parlament a titkos információt tekintve szándékosan, pontatlan, illetve homályosan fogalmaz, a neveket nem említi természetesen. A parlamentnek meg kell bíznia ebben az értékelésben, és remélhetőleg az ilyen homályos vagy kevéssé pontos megfogalmazás ellenére a parlament átfogó képet kap a hírszerző szolgálatok tevékenységéről. Ami pedig a polgárok ellen irányuló terrorista támadásokat illeti, úgy említette Breivik a Breivik esetet. Két témában bírálták a rendőri hírszerző szolgálatokat. Egyfelől nem jártak el kellő körültekintéssel, és a rendőri hírszerzés akkori vezetője azt mondta, hogy nem volt lehetséges a rendőri és biztonsági radaron rá lelni Breivik úrra, ugyanis nem volt egyfajta stázi típusú rendszer, ahogyan az az akkori NDK-ban volt. Ezért nagyon sok bírálat érte az ilyenfajta magyarázatért. Mi természetesen nem akarunk egy megfigyelés alapú társadalmat, de a rendőri hírszerzés ebben a konkrét esetben egyértelműen kudarcot vallott, hiszen az a veszély, amelyet Breivik úr jelentett. Ugye láthattuk, a, láthattuk ennek eredményét, ugye a kormányzati épület um, elleni bomba támadásról beszélek, amely Oszló belvárosában került, uh, amelyre Oszló belvárosában került sor. Ez volt az egyik, a másik pedig a uh, szigeten a uh, szocialista fiatalok ellen elkövetett támadásra utalok. Három fegyvere volt, és jogszerűen birtokolta ezt a három fegyvert. Két rendőri hírszerző jelentés készült, és mindkét jelentés bírálta a rendőri hírszerzést. ugyanis a veszélyesnek tekinthető személyek megfigyelésével voltak problémák. És egyértelmű, hogy vannak egyéb esetek is, amikor nem politikai célzatú támadásokra kerül sor, és szeretném ehhez még hozzátenni azt is, hogy ez az egész vita, az egész eh, nyilvános vita, amely kibontakozott eh, Norvégiában ennek kapcsán, megváltozott. Sokkal inkább elfogadott eh, tény az, hogy a rendőrségnek tudomása kell legyen arról, hogy mi történik Norvégiában. Kellő forrásokat kell biztosítani a rendőrség számára, annak érdekében, hogy nyomon követhessék az eseményeket. És ne felejtjék azt sem, hogy Norvégia azelőtt egy nagyon naív ártatlan ország volt, a kultúra a bizalomra épült. Pusztán az elmúlt néhány évben változott ez, és akkor értettük meg azt, hogy a, például a politikusokat is védenie kell a rendőrségnek. Okay, right language. Megtalálta megfelelő csatornát. Köszönjük szépen. Most eh, szerepet váltok, és én magam is felteszek néhány kérdést a liberális frakció nevében, és utána um, mindenki szót kért, aki jelen van, Cipper asszony is, és szeretne kérdést föltenni. Először én magam teszek fel kérdést, nem, el, nem, el, nem elnökként, hanem árnyék előadóként a liberális frakció részéről. Három kérdéscsoportot szeretnék föltenni. Először is ön azt mondja, hogy az önök rendszere jól működik, mm, elég, elég jól rálátnak az eseményekre, és ahogyan ezt leírta, nagyon hatékonynak is tűnik a rendszer. De mi volt az ön reakcióra, mindazokra a ismeretekre, amelyet a tömeges megfigyelés tárt fel az ön országa, Svédország szomszédja, amelyik a legfontosabb központja ezeknek a hálózatoknak. És ha nem tévedek, ezt az is támogatta, aki az Echelon vizsgálatot indította be. Ennek nagy részét már ismerték, lát, látták. Meglepte önt, hogy volt -e olyan érzése, hogy erről tájékoztatni kellett volna önt. A másod, másodszor <clears throat> ön azt is említette, hogy vizsgálják a nemzeti hírszerzési szolgálatokat, de nagyon nehéz azt igazolni, hogy mi történik akkor, amikor határon átnyúló együttműködés zajlik. Ez a legfontosabb kérdés pedig, mert hogyha vannak felülvizsgálati mechanizmusok, amelyek legtöbb esetben elég gyengék, akkor amint nemzetközi együttműködésre kerül sor, akkor az a um, együttműködés um, kicsúszik a demokratikus ellenőrzés alól. Van még néhány kérdésem a Breivik esetről is. Ön azt mondja, hogy e, jobban elfogadja a közvélemény azt, hogy e, adatgyűjtésre szükség van. A tanulmányokban azt olvastam, hogy Breivik már egyszer megjelent a biztonsági szolgálatok radarján, és ezt a mi, mintát látjuk minden jelentős terrorista támadás előtt, hogy a terroristákat már ismerik a biztonsági szolgálatok. Ha tehát hozzáférnek ez az információhoz, ha már észrevették ezt az embert, akkor már meg, le, meg, meg lehetett volna az információ, és meg lehetett volna a felhatalmazás. Miért nem reagáltak akkor? Miért nem fejlesztik az információfeldolgozás módját, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy sokkal több adatra van szükség, vagy ártatlan polgárokat kell megfigyelni, vagy a, egyszerűen a kup, adatkupacot kell haza, meg, megnövelni, mielőtt ilyen egyéneket be tudnak azonosítani. Az utolsó kérdésem pedig a következő. Nekünk mindig azt mondják, hogy az úgynevezett TFTP egyezmény, TFTP adatok, az az egyezmény, amit az Egyesült Államokkal írtunk alá, és amely nagyon vitatott, és amiről ez a parlament azt kérte, hogy függesszék fel. Nekünk erről mindig azt mondták, hogy ez alapvető fontosságú. A Breivik elleni esetben, hiszen nem eh, tudták megakadályozni a támadást, de a vizsgálatot már lehetővé teszik. Azt szeretném tudni, hogy ön szerint vannak-e más mechanizmusok? Lehetek volna más mechanizmusok? Például a kölcsönös jogsegélyegyezmény az Egyesült Államok és az európai országok között. Az önvéleménye szerint más mechanizmusokat fel lehetett volna használni konkrét információk lekérésére erről a konkrét esetről, ahelyett, hogy az adatoknak ilyen tömeges átvitelével foglalkoztak volna. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az első kérdésre válaszolnék, hogy vajon meglepette minket a, a tömeges megfigyelés mértéke, igenis meglepett minket, a norvég közvélemény és a politikusok is. Sokkal, és csak annyira vannak tájékoztatva, mint az általa, átlag újságolvasó. Amikor azt látjuk, hogy titkos csatornákon áramlik az adat a norvég államtól, a, például a fogyasztókról, e, a Google-on át, a Facebookról, a, Microsofttól, Microsoft-tól, és, és ez nem minősül nemzetközi megfigyelésnek, nem ilyennek tekintik az Egyesült Államokban, hiszen ezek a társaságok amerikai törvénykezés alá esnek, és ugyanezek a szolgáltatások nyújtanak információt akkor, amikor erre felkérik őket. 40 ezer ilyen kérést címeztek a Google-nak, a Google ügyfeleiről szóló információkról, és ez szerintem meglepi a politikusokat, ahogy a közvéleményt is. Norvégiában ott az a különleges eset, hogy Svédország elfogadott egy törvényt, amely legálisá teszi mind a, minden Norvégia és Svédország közti adatáramlás megfigyelés, megfigyelését. A kommunikációs vonalakat is dél és Észak-Norvégia között, amelyek Svédországon átmennek. Ezért a svéd titkos szolgálat elfoghatja azt az információt, amely ezen a csatornán áramlik, e-maileket, telefonhívásokat. amely problémát jelent egy szuverén állam számára, hiszen a szuverenitás nem csak fizikai határokról szól, valamint annak megfigyeléséről, hogy ki lépj át ezeket a határokat, hanem a virtuális határokról is. Egy szuverén államban csak a saját közigazgatásnak lehet joga megfigyelést végrehajtani saját állampolgárait illetően. Annak érdekében, hogy meg, megvizsgálják, hogy ezek tesznek-e olyan tevékenységet, amely a rendőrséget érdekelheti. Ez egy kompetencia, amelyet a saját rendőrségünknek adunk át, és nem, nem egy másik nemzetnek. Legyen az barátságos, hiszen Svédország jó barátunk, számos ügyben partnerek vagyunk, de bármit is mondunk, a norvég hatóságok feladata a norvégok ellenőrzése. Most új kormányunk van. Egy szocialista kormány, és a programjuk egy része az, hogy feltegyék a kérdést a svéd jogszabályok, jogszabályi alkotóknak az úgynevezett FA törvényről, a védelmi rádió megfigyelési törvényről. A svéd ezt, ezt teszi lehetővé a svéd megfigyelés szerveknek, hogy lehallgassák a norvég kommunikációt. Amikor a határon átnyúló együttműködést vizsgáljuk, az mindig problémás, de van egy alapelv, amihez ragaszkodnunk kell, külföldi hírszerző szolgálatnak nem adhatják meg azt a jogot, hogy be, belépjenek a mi kommunikációs rendszerünkbe, és ott halásszanak. Ezt a jogot a helyi biztonsági szolgálatoknak kell fenntartani, a rendőrségnek, és, a, és ennek a, ezen ország demokratikus ellen, e, ellenőrzésének. Ami a Prejvik esetet illeti, a vizsgálat nem volt problémás, hiszen vallott, voltak tanúk, pontosan leírták, hogy ez az ember mit tett. Nyomozati szempontból tehát nem volt nagy szükség a titkos szolgálatokra. A kérdés az volt, hogy vajon a rendőrségi hírszerzésnek Isze kellett volna vennie ezeket a fejleményeket, mielőtt még ezt a rettenetes cselekedetet végrehajtották. Igaz, hogy Breivik úrnak volt már öm, szerepelt már rendőrségi nyilvántartásban. Öm, falfirkák miatt, rongálás miatt ítélték el, nem terrorista cselekmények miatt. Semmiféle politikai kapcsolata nem volt korábban emiatt sem jelenhetett meg a rendőrség elnyőjén. Magányos harcos volt, ha szabad így mondani, magányos farkas, akiket nagyon nehéz észrevenni, hiszen nem e, vesznek részt, nincsen környezetük, nagyon nehéz őket ezért kiszűrni. Az eselon ügy, hát, az 2001-ben kezdődött, és már sokkal messzebb jutottunk, mint annak a lényege. Svédországban elfogadták az úgynevezett FRA törvényt, amely jelentős problémát jelent e, Norvégiában. Köszönöm szépen. Okay, next speaker on the list. I've... Négyen kértek még szót a következő sorrendben. Well, Mr. Engström and Mr. Enchu. A négy hozzászóló Morvai asszony elsőként parancsoljon. E, köszönöm szépen, én is e, anyanyelvemen e, magyarul szeretnék kérdezni, megköszönve norvég szakértőknek az előadását. Első kérdésem az, hogy ha önöknél is a társadalmat sokkolta ez a bizonyos eh, világméretű lehallgatási botrány vagy megfigyelési botrány amikor kiderült hogy igenis sokkal nagyobb méretekben eh, figyelnek meg eh, embereket mint, mint azt bárki is gondolta és ennek semmi köze nincs a biztonsághoz akkor hogy lehet hogy a döntéshozók részéről ennyire minimális az érdeklődés mit lehetne tenni vagy hogy van ez önöknél norvégiában ugye látja hogy itt is egy körülbelül eighty fős testületből négyen vagyunk itt képviselők akik, akik jelen vagyunk és ez rendre gy szokott lenni mi az oka tehát illetőleg úgy is föltettem a kérdést hogy elképzelhető hogy edward snowdennek igaza lesz és bekövetkezik, amitől félt, hogy semmilyen következménye nem lesz annak a leleplezésnek, amiért ő gyakorlatilag az életét tette kockára. Hogy látja ön ezt? A következő kérdés, hogyha szeretnénk valamely tagállamban egy olyan minél hatékonyabb testületet felállítani, mint amilyen az önöké, amely a hírszerzés, titkosszolgálatok, rendőrségnek eh, a tevékenysége fölött eh, gyakorol felügyeletet és minél jobban védi az állampolgároknak a jogait érdekeit a törvénytelen vagy önkényes lehallgatások megfigyelésektől milyen szempontokat ajánlana a figyelmünkbe egy ilyen testület felálltásához hogy bizonyosan ne a kormánypárt kontra ellenzék szokásos torzsalkodásainak legyen a martaléka ez a testület hanem valóban az állampolgárokat védje a túlhatalomtól különböző gazdasági illetőleg politikai erők esetleges túlhatalmától. a harmadik kérdésem pedig ami még maradt sophie kérdései után az az oszlói amerikai nagykövetség előtti tüntetésekkel kapcsolatos dolog amit mondott én azt azért nem tudtam olyan könnyen elengedni a fülem mellett és ha jól értem ez egy példa volt arra amikor az önök testülete hát munkában volt amikor ugye Eh, kivizsgálást eh, végzett. A tényállás, ha jól értem, az volt, hogy tüntettek norvég emberek az oszlói amerikai nagykövetség eh, előtt, és ezeket az embereket megfigyelték különböző módszerekkel többek között beépültek egyes szervezetekbe vagy szervezetbe amelyik tüntetett és ha jól értettem önkényes illetve törvénysértő módszereket alkalmazott a rendőrség vagy a titkosszolgálat hogyan állaptották ezt meg önök mik voltak ezek a módszerek amiket alkalmaztak és mi volt ennek a társadalmi visszhangja? mi akik egy volt kommunista országban nőttünk föl őszintén szólva nem gondoltuk volna azt hogy hát ez egy olyan nagyon természetes dolog ami nyugati országban polgári demokráciában megtörténhet de ha már megtörtént hogyan vizsgálják és mi lett a következménye például engem az is érdekelne. köszönöm Mr. Techner. Techner úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ami az első kérdést illeti, hogy mi a meglepetés, meglepetésének az oka? Nincs egyfajta komoly nyomás a közvélemény részéről, hogy megakadályozzák ezt a fajta megfigyelést. Ha a közvélemény úgy érzi, hogy valami fontos, akkor személyesen kell, hogy részt vegyenek valamiben annak érdekében, hogy ezt így ítéljék meg. Gyakran, amikor arról beszélünk, hogy zárt körű TV kamerákról beszélünk. Ez egy nagyon vitás projektként indult, de aztán az emberek arra következtetésre jutottak, hogy az utcán elkövetett bűncselekmények száma az ilyen kameráknak köszönhetően csökkent. Ez nyilván magyarázat arra, hogy ennek nincs semmiféle politikai indítatása mögött, hogy az emberek úgy télik meg, hogy nem kell eltávoltani ezen kamerákat. Politikai szempontból nézve ez nem kellene, hogy vitatott legyen. Éppen ezért nem politikai jellegű az IOS bizottság, ők jelentés tételi kötelezettséget tartoznak a parlamenti képviselők felé. A parlamenti felügyeleti bizottság konszenzus alapján működik, itt nem annyira arról van szó, hogy a kormányzat állna szemben az ellenzékkel, mindannyian megválasztott képviselőként dolgozunk. A második kérdése az amerikai megfigyelésre vonatkozott. Az amerikai nagykövetséget övező területen való megfigyelésre. Ez az ügy nem zárult le. Nem tudom, hogy az IOS bizottság mit tesz. Nem tudhatjuk még a vizsgálat következményeit, eredményeit. Az amerikai nagykövetség az nagykövetség körüli utcákat figyelte meg, nem kifejezetten is konkrétan az ott tüntető embereket, és a norvég hatóságokat egyébként nem tájékoztatták erről, de minden bizonyal ez az ügy hamar lezárul. Köszönöm szépen, Zippel kollega. Köszönöm szépen. Megpróbálok néhány konkrét kérdést megfogalmazni. Tecsner úr, az előadásának kezdetén felvázolta, hogy 1996-ban miért jött létre ez az ellenőrző testület, és említette a norvég baloldal megfigyelését, ezt hozta fel ugye példaként vagy ürügyként. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a norvég baloldal megfigyelése a titkos szolgálatok saját kezdeményezéseként kezdődött, vagy volt egyfajta politikai megbizatás a kormányzat, vagy valamilyen hatóság részéről? Szeretném tudni, hogy volt egyfajta konkrét ürügy, aminek alapján ezt a kémkedést végrehajtották, vagy erre úgy gondolták, hogy hát a baloldal akkor pont kapóra jön, hogy őket megfigyeljük, és ez kihatással van-e a biztonsági szolgálatok mai tevékenységére, illetve van -e egyfajta konkrét feladatkör, és vannak-e konkrét elemek arra vonatkozóan, hogy mit szabad, illetve mit nem szabad végrehajtaniuk a hatóságoknak? És ha nem, akkor önök mi alapján hajtják végre az ellenőrzést, és mi alapján értékelik azt, hogyha egy ilyen alapvető munkaköri leírás nincs? Továbbá az is érdekelne, hogy 1996 óta a polgárok panaszai csökkentek vagy emelkedtek, és szeretném tudni, hogy a kérdések, illetve a panaszok jellege változott-e. Végezetül pedig még egy utolsó kérdésem volna, Több hónappal ezelőtt, sőt lehet, hogy több éve itt eh, a parlamentben az adatok védelmével és az adatok tárolásával kapcsolatosan folytattunk egy vitát. Említett eh, annak idején egy kollega egy olyan filmet, a Minority Report eh, című filmet, és ebben a vitában emlék, ez a vita emlékeztet engem erre a filmre, ugyanis úgy látom, hogy a biztonsági szolgálatok most is azt teszik, amit abban a filmben, összegyűjtenek mindenféle információt mindenféle polgárról, szervezetről vagy testületről, és aztán ezen adatok alapján próbálják meg azt, hogy kivetítenek valamit, és ezt következően bekövetkezik egy bűncselekmény. Úgy tűnik, hogy mindig van egy konkrét gyanú, egy konkrét vizsgálat alapján. Ha ez így volna, megnyugtatna, de nem így látom ezt a helyzetet, és szeretném tudni, hogy ez a fajta kérdés szerepet játszik-e az önök munkája során. Tecsner úr. Köszönöm. 1996-ban A helyzet az volt, hogy folytatódott a hidegháború logikája. Itt nem annyira arról volt szó, hogy ártatlan baloldali politikai szervezeteket akartunk volna üldözni, hiszen mindenféle legális politikai tevékenység folyt a baloldalon. Az akkori közvélemény ugyanakkor az volt, hogy ha van valaki, aki egész élete során arra törekedett, hogy ki szorítsa Norvégiát a NATO-ból, akkor ennek a személynek feltehetőleg vannak egyéb célkitűzései is a politikai célok mellett. Itt egyfajta pro, illetve anti-NATO logika volt megfigyelhető, ezek szélső baloldali csoportok voltak, szélsőek, már a hagyományos baloldali munkáspárti megközelítéshez képest, és ők egyfajta kockázatot jelentettek a norvég biztonságpolitikára nézve. Ez a tevékenység aztán a Land Bizottság jelentésében kristályosodott ki, de hangsúlyoznám ebben a vonatkozásban, hogy vannak eljárásaink az állampolgárok megfigyelésére vonatkozóan. Például a telefonbeszélgetések lehallgatását említhetnék, ha az emberek telefonbeszélgetését akarják leagatni, vagy a levelezésüket ellenőrizni, akkor ehhez egy bírói végzés szükséges, és ez alapján kell ugye értékelni azt, hogy a rendőrség túllépette hatáskörén a biztonsági szolgálatok, a hírszerző szolgálatok egy bírói végzés alapján végezhetik csak munkájukat. Ami a panaszokat, a polgárok által benyújtott panaszokat illeti. Említettem, hogy évente kb. 20 panaszt nyújtanak be. Ezek közül néhány olyan személyektől származik, akik személyes helyzetük miatt orvosi kezelésben részesülnek, tehát igazából a 15-20 panasz között vannak ilyenek, személyek ugye azt állítják, hogy lehallgatták őket, és itt gyakorlatilag ugyanaz szokott lenni az ilyen levelek tartalma, és a számuk is az évek során konstans. Ami pedig a panaszok összességét illeti, ezek gyakorlatilag évről évre nagyon hasonlóak. Egyébként egyetértek. Amikor az ember megszállottként gyűjti az adatokat, a végén eh, egy túl nagyján növi ki magát, és kezelhetetlenné válik az adathalmaz. Mr. Engström. Köszönöm szépen, Engström kolléga. Köszönöm szépen. Én most végül fogok kérdést feltenni. Pont ahogyan is mondta, a, a norvég hírszerzés nemnek nem sikerült felfedezni a e, Breiviket annak terrorcselekménye előtt. Van-e más eset, vagy vannak-e más esetek, amelyek ezt a e, megfigyelési rendszert e, megtalálhatna ezeket a terroristák. Vannak-e olyan esetek, ahol a tömeges megfigyelés segítségére sikerült terrorista támadást elhárítani. Azért teszem fel ezt a kérdést, hiszen Norvégia jogállam nem foglalkozik extraordinary rendition jellegű intézkedésekkel. Ha így lenne, hogy az ellenőrzés rámutatott volna olyan emberekre, akik terrorcselekményt készítenek el, akkor azt eljárás alá fogtak, fogták alá volna? Norvégia, ez a második kérdésem, jelentős mennyiségű katonai információt cserél, ki. Említették Svédországot az FRA törvénye kapcsolatban, amely a svéd jogok, jogszabályok szerint megfigyelheti a norvég polgárokat, okkal vagy anélkül. Ugyanez a kérdés. Volt-e olyan eset, ahol a séd vagy az EFERA segítség eh, révén valamiféle terrorista cselekményt sikerült elhárítani? Um, det første du siger, at er, altså, en, en af årsagerne til, at man ikke kunne... Eh, az első kérdésre azt válaszolnám, hogy az egyik ok, amiért nem fogtuk el Breivik tevékenységét, nem vettük észre, az az volt, hogy különféle e, eszközöket vásárolt, amit bárki vehet, megvehetett volna. De ami felkelthette volna a kíváncsiságunkat, az a mennyiség, amennyi, a, a, amennyit ezekből rendelt. És a rendőrségi hírszerzés nem készült fel eléggé. a szerkezet, a alap összetevőjét regisztrált az hír, hírszerzés, de az ő vállalkozási, az ő munkaterületén teljesen rendben van, hogy valaki ilyesmit meg, megrendeljen. És amikor a megfigyelésről beszélünk Norvégiában, senki sem előzhette meg volna meg ezt a támadást a Svédországgal való együttműködés segítségével sem. Tehát a, a válaszom egyetemű nem. Köszönöm szépen, elnök. Azt hiszem, hogy a második kérdése nem válaszolt teljesen arra, hogy a támadásokat meg lehetett volna előzni. Szerintem megválaszolták a norvég rendőrség nem terítette fel és a svéd megfigyelés révén sem kapták meg az adatokat. Köszönöm szépen a választ. Elnök, az utolsó felszólaló Ensó asszony, parancsoljon, aki elhagyta a termet. Tehát ezzel le is zárjuk a, a mai vitát. Köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon érdekes, informatív beszámolót hallottunk. Kedves kollégák, ezzel most a második szekciót kezdjük meg, a munkadokumentumot mutatjuk be, amely az Egyesült Államok megfigyelési tevékenységéről és annak jogi következményeiről szól a transatlanti együttműködésben. Eh, az előadás társ, egyik előadója Morales úr nincs itt, ahogy hogy a másikat kérem meg, eh, Fosz aki szintén árnyék előadó, hogy mutassa be ezt a dokumentumot, Kérdezem a titkárságtól, hogy nincs-e dokumentum a dossziéban, ezért tehát Morvai asszony parancsoljon. Kérem szépen ügyrendi kérdést szeretnék bejelenteni, szeretném megkérdezni, hogy miért nincs itt Morales úr, aki szerzője a jelentésnek. Elfoglalhatatlan, ami itt zajlik. 80 főből nincs itt senki. Morvai asszony, én nem látok bele a képviselők és Morales úr mozgásába. Biztos megvan az oka, hogy nem lehet itt. Ezt szerintem nem tudom én megmagyarázni önnek. A kérdés fe, szem, fe, személyesen kell feltenni. Nem személyes ügy, hanem porvai, politikai kérdés. Morvai azt, hogy nem tudok válaszolni arra, hogy miért nincs itt valaki, és ezt nagyon sajnálom is. Mr. Voss, you have the floor. Voss úr, a szó, parancsoljon. So, vielen Dank. Um, dieses... Köszönöm szépen. Ez az első munkadokumentum a megfigyeléssel vonatkozik. Itt ugye természetesen az adatokról van szó, illetve ennek esetleges jogi hatásaira a létező hatályos transatlanti megállapodásokra, illetve a transatlanti együttműködésre. A nyári szünet előtt jött ugye létre, akkor teremtettük meg ezt a megfigyelő ezt a vizsgáló bizottságot, amely az NSZ tevékenységével vonat, foglalkozik, és eh, ebben a kontextusban szerettük volna megvizsgálni, hogy a transatlanti megállapodásra hogyan hat, és ezt akartuk ebben a dokumentumban összefoglalni. Itt eh, ugyanakkor valóban csak a jogi keretről van szó, ezt akartuk megvilágítani, amely eh, ugye a Safe Harbor megállapodást tartalmazza, a TFTP megállapodást, valamint az Európai Unió és az USA közti légi közlekedésre az utasok adataira vonatkozó megállapodás. A Safe Harbor megállapodással kezdeném. Ez ugye egy gazdasági megállapodás, amelyet az amerikai részről a Federal Trade Commission, valamint a, köz, a kereskedelmi bizottság és az Európai Unió kötött meg. Ez a megállapodás lehetővé teszi a személyes vonatkozású adatokat továbbítani amerikai vállalatokhoz jogszerűen, és az Európai Unió adatvédelmi irányelve, amely a 95-ös irányelv, alapvetően megtiltja azt, hogy az európai tagállamok ból az állampolgárok személyes adatait harmadik országokba továbbítsuk, ha ott nincs egy olyan szintű adatvédelmi egyezmény, amely az európaihoz hasonlítható. A Safe Harbor megállapodás viszont szavatolna egy ilyen fajta védelmet, és a különböző vállalatok csatlakozhatnak ezen megállapodáshoz, amennyiben elkötelezik magukat amellett, hogy betartják a megállapodásban foglaltakat. Így végeredményben a személyes adatok védelmét szeretnénk harmadik országokban is, így konkrétan most ebben az esetben az Egyesült Államokban garantálni. Ez a megállapodás gyakorlatilag mindig a kritika keresztüzében állt, és a meghallgatásunk, a meghallgatásaink során hallhattuk hogy az adatok elemzésének intenzitása fokozódik, úgyhogy ebből megállapíthatjuk, hogy kezdetben talán volt egy tisztességes jogi keret, de amint az adatok felhasználásának intenzitása fokozódott, ez a keret egyre inkább megkérdőjelezhető. Maga a megállapodás egy jogsértés, szabálysértés esetén a harmadik cikkben lehetővé teszi a megállapodás felfüggesztését az egyik szerződő fél részéről. Az NSA megfigyelési botránya kapcsolatban az Európai Bizottság egy értékelést hajtott végre. A múlt héten ismertették ezt, és örülök annak, hogy az Európai Bizottság a közleményt, illetve az abban szereplő 13 ajánlást megfogalmazta, amely alapján javítható ez a Safe Harbor megállapodás. Meggyőződésem, hogy ez a megközelítés, amelyet az Európai Bizottság javasolt, nem kielégítő megoldás. Ugyanis az az érzésem, és a meghallgatások során is tulajdonképpen többen ezt megerősítették, hogy ez a megállapodás, ez tulajdonképpen már nem biztonságos. Az adatvédelem, illetve az adatok esetében a visszaélés két szinten zajlik. Egyfelől ugye, egyfelé ugye az NSA a Nemzetbiztonsági Ügynökség illegálisan hallgatja le, illetve illegálisan szerzi meg ezen adatokat, és azon vállalatok, amelyek összegyűjtik ezen adatokat, egyre intenzívebben elemzik az adatokat, és figyelik meg az illető személyek viselkedését. Az európai polgárok adatait úgy védhetjük jobban, ha ezt a megállapodást hatályon kívül helyezzük, illetve új alapokra helyezzük. A megállapodás felfüggesztésének persze vannak politikai vonatkozásai és a gazdasági következményekről nem is beszélve. Ez ugye összefügg az Egyesült Államokkal folytatott gazdasági kapcsolatainkra, és vannak ugye nagy internetes vállalatok, amelyeket jelentősen érinten ennek a megállapodásnak a felfüggesztése. De hosszú távon úgy gondolom, hogy eredményes lenne, hogyha az adatvédelmi szabványokat jobban tiszteletben tartanánk, így jobban védhetnénk az állampolgárok adatait, és szerintem ez egy esély, amelyet most ki kellene használnunk, annak érdekében, hogy a transatlanti partnerek közti bizalmat helyreállítsuk. Ez az egyik. A második megállapodás, amelyel szeretnék foglalkozni, ez a TFTP megállapodás. Ez az USA és az Európai Unió közti kapcsolatok szempontjából rendkívül fontos. Ez a megállapodás a fizetési forgalomra vonatkozó adatokat tartalmazza, és ez egy fontos eszköz a terrorizmus finanszírozásának felderítése szempontjából. Kiegészítésképpen ugye mondanám, hogy Breivik szempontjából is hasznosnak bizonyult. Az Európai Parlament ezt a megállapodást úgy eh, tekintette, hogy eh, a biztonsági intézkedések, valamint az állampolgárok alapvető jogainak védelme között egyensúlyt eh, kell teremteni, és szerintünk erre rámutattunk. Ugyanakkor a magánélethez való jog, valamint az adatok védelme is rendkívül fontos, és Éppen ezért, mivel ez meggyőződésünk, ezért támogattuk ezt a megállapodást. Szükségesnek tartottuk azt, hogy a fizetési forgalom vizsgálatával a terrorizmus finanszírozása ellen küzdjünk, és éppen ezért az adatvédelmi standardok biztonságát szavatolnunk kell. A szerződés megszegése esetén ugye a 21-es cikk vonatkozik ide, és október 23-án egy néppárti indítványt is megfogalmaztunk. Ezek értelmében komoly szerződésszegésre került sor, és a 21-es cikk értelmében intézkedések foganatosíthatók. Malmström biztos asszony a múlt héten itt a LIBE bizottságban tájékoztatott bennünket az Egyesült Államokkal való adatcseréről, és azt nyilatkozta, hogy az Európai Bizottság semmiféle bizonyítékot nem talált arra vonatkozóan, hogy az NSA megsértette volna ezt a megállapodást, és a meghallgatásaink során, amikor a Europol képviselői, illetve a SWIFT képviselői jártak nálunk, ők is jelezték, hogy semmiféle bizonyíték nem utal erre. Ugyanakkor jelezném, hogy a szeptember 11-i támadások pénzügyi kihatásai nagyon fontosak voltak, és ez befolyásolta a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos stratégiát is. Az Európai Bizottság nem teljesítette az akkori követelésünket, hogy egyfajta jogi vagy technikai keretre vonatkozó javaslatot terjesszen elő, ami az Európai Unió területén lenne hatályos. Személyesen ebben a tekintetben azt jegyezném meg, jegyezném meg hogy a TFTP programot én tulajdonképpen úgy látom, hogy ez egy kiegyensúlyozott módja annak, hogy az adatvédelmet biztosítsuk. Éppen ezért a TFTP program, vagy TFTP megállapodás felfüggesztését nem tartom célra vezetőnek, ugyanis egyfelől itt az állampolgárok biztonsága forog kockán, másfelől pedig tisztáznunk kell azt is, hogy az Egyesült Államokkal hogyan akarunk szerződéseket megkötni, ha ezt nem úgy tesszük, ahogyan eddig tettük. Ez az első eset, hogy az Egyesült Államokkal megkötöttünk egy szerződést, ahol elértük a szerződő felek közti egyensúlyt, éppen ezért nem lenne szabad egy olyan jelzést küldenünk, hogy szeretnénk ezt hatályon kívül helyezni, vagy felfüggeszteni, mert nem tetszik nekünk ez a megállapodás. ugyanis ennek a polgárokra gyakorolt hatása sokkal jelentősebb lenne. A harmadik pedig ez a, a, az utasok adatai vonatkozó megállapodás. Itt olyan adatokról van szó, amelyeket a légitársaságok őriznek. Egy számítógépes, egy automatikus módon ugye tárolják ezeket az adatokat. A szerződés egy szerződésszegés értelmében a 24-es cikkben rendelkezik arról, hogy felfüggeszthető ez a megállapodás, hogy egy kilépési záradékot tartalmaz a 25-ös cikk, ugyanakkor ebben az esetben sincs bizonyíték arra, hogy a titkos szolgálatok visszaéltek volna az adatokkal. A múlt héten a közös értékelő jelentés is elkészült. Ezt a belbiztonsági minisztérium hajtotta végre az Egyesült Államokban, valamint az Európai Biztonság, és 23 esetben tehát 21 esetről van szó, amikor PNR adatokat juttattak volna a Nemzetbiztonsági Ügynökség részére. Ezek a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából voltak célravezetőek, és ezek jogi szempontból tiszteletben tartották a megállapodást. Ebben a kontextusban szeretném felhívni a figyelmet a jelenlegi EU-PNR megállapodásra. Ez egy kicsit jégre került most, de nekünk is dolgoznunk kellene egy ilyen megállapodás érdekében annak azért, hogy 28 különböző rendszert harmonizáljunk. Összefoglalásképpen talán, hogy jobb áttekintést nyújtsak. Az adatvédelmi bánásmód ugye az Európai Unióban és az Egyesült Államokban eltérő, míg az adatok védelme az Európai Unióban horizontális síkon jelenik meg, és egyfajta alapjogként tekintjük, addig az Egyesült Államokban az adatok védelme összefüggésben áll sokkal inkább a fogyasztóvédelemmel. Az Európai Unióban arra törekszünk, hogy az adatvédelmet biztonsági szabványokkal, illetve jogszabályokkal hozzuk egyensúlyba, míg a biztonsági aspektus az Egyesült Államokban magasabb prioritásnak minősül. A lehallgatási botrány főleg a az európai polgárok magánéletére van kihatással, ugyanakkor egy terhet jelent a transatlanti kapcsolatrendszerre, és a megállapodások ideiglenes felfüggesztése, vagy az új jogi keretek tárgyalása, mint ugye a Safe Harbor megállapodás, véleményem szerint elképzelhető, de a megállapodás felmondása azt hiszem a szavahihetőséget is befolyásolná, és aztán a kapcsolatok szempontjából a bizalmat kellene új alapokra helyezni. Végezetül megjegyezném, hogy van egyfajta umbrella agreement, egy megállapodás, amelyet minél hamarabb meg kellene kötnünk. Ez egy olyan téma, amelyel Philip Albrecht foglalkozik. Szerintem ez jelentősen hozzájárulhatna ahhoz, hogy az adatvédelmet, illetve a jogi rendőri együttműködést javítsuk, illetve az adatok védelméhez magasabb szintet biztosítsunk, és biztosítanánk az európai polgárok számára, hogy az Egyesült Államokban fellépjenek az adatok védelme terén elkövetett visszaélésekkel szemben. Köszönöm szépen, hárman kértek szót. Mrs. Morfai, Mr. Engström. Ők hárman. Szeretne még valaki hozzászólni? No, then I close the lid. Köszönöm, akkor ezzel lezárul a lista, még magam hozzáteszem utolsóként a, a liberálisok én Cipel asszony elsőként. Köszönöm szépen. Én is abban a sorban haladnék, abban a sorrendben, mint Fosz kollega, és először egy rövid kérdést szeretnék feltenni a Safe Harbor megállapodással kapcsolatban. Az ajánlás ugye azt tartalmazza, hogy függesszük fel az egész megállapodást, és tárgyaljuk újra, talán még egyszer ki lehetne fejteni, hogy egyetem miért kellene ezt újra tárgyalnunk. Hiszen ha a jövőbe tekintek, akkor remélem, hogy az adatvédelmi csomag végre elfogadásra kerül. Pillanatnyilag a helyzet még nem így ö, néz ki, de nem tudom, hogy miért és milyen esetekre volna szükségünk erre. Érdemes volna elgondolkozni a jogi következményeken. Ami az NSA ügy jogi következményeit illeti, úgy gondolom, ezek nem különíthetőek el a politikai következményektől. Egy kicsit felháborít, amikor azt hallom, hogy a TFTP megállapodás felmondása nem szabadna, hogy bármilyen fajta megtorlás legyen az Egyesült Államok megfigyeléseivel kapcsolatban. Szerintem az, egy, az Európai Parlament kifejtette az álláspontját, hogy függesszük fel ezt a megállapodást. Most azt vetjük a parlament szemére, hogy megtorlást tervez, akkor azt hiszem, hogy ez nem szabad, hogy így nézzen ki, nem szabad, hogy az Európai Parlament vitája ebbe az irányba mozduljon el. Nyomon követni a pénzügyi forgalmat, ez egy jó elképzelés, úgy gondolom, hogy ezt senki sem vitathatja, de ebben az összefüggésben azért még egyszer emlékeztetnék arra, hogy amióta létezik ez a megállapodás, mindig is folyt a vita arról, hogy a megelőzés, a bűncselekmények és a terrorista támadások megelőzése szempontjából vajon mennyire értékes ez a megállapodás, illetve mennyire vannak kételjeink ezzel kapcsolatban. És még egy aspektus, figyelemre méltónak tartom, hogy a bizottság részletes jelentést, illetve nem készített elő, és vizsgálatokat sem folytatott annak megállapítására, hogy a SWIFT a megállapodáson túl gyűjtötte adatokat, és így megszegte a megállapodást. Az a vállalat, amely a TFTP adatokat őrzi. Ugye jelezték, hogy a szerver elleni támadást, ilyenfajta támadást ők nem vettek észre. Ez nem jelent semmit, hiszen az adatok áthaladnak a szerveren, tehát felmerül bennem azért, hogy a Europol cybercrime egységét miért nem kérjük fel, hogy derítse fel ezt az egészet. Hiszen azt mondjuk, hogy megbízunk egymásban, Ilyen kijelentések alapján pedig levonunk bizonyos jogi következményeket, ami pedig a légi közlekedésben ugye az utasok adatait illeti, említette, hogy el, akarunk, el akarjuk kerülni azt, hogy 28 különböző PNR rendszer legyen hatályos. Nem hiszem, hogy a tagállamok különösebben aktívan dolgoznának egy ilyen rendszer megteremtésén. Ha pedig mégis ezt tennék, akkor kérdezem én, hogy miből akarják ezt megfizetni. A múlt héten pont Malmström asszony mondta azt, hogy egyáltalán nem foglalkoztat bennünket az, hogy itt Európában kivonjuk ezen, ezen adatokat, hiszen ez túl költséges. Ha erre nem vagyunk képesek, akkor holott erre kértük nyomatékosan a bizottságot, akkor kérdezem én, hogy miből akarunk egy ilyen PNR rendszert eh, megfizetni. Egyébként szerintem ennek semmi haszna nem lenne, és arra is utalnék még, hogy ami az adatok terrorizmus elleni küzdelemben való hasznosságát illeti, nos nem kell higgyünk mindent médiának. Másfajta módon is fel lehet használni ezen adatokat, de azt hiszem, hogy körültekintően meg kell vizsgálnunk, hogy a megállapodást jogi szempontból megszekték-e, Másfelől pedig azt is meg kell vizsgálnunk, hogy megkérdőjelezzük -e egyáltalán ezt a megállapodást. Szerintem most egy olyan szakaszba értünk, amikor erről a két kérdésről behatóan kellene vitáznunk. Morvai asszony. Köszönöm szépen. Ha jól értem a helyzetet, akkor itt most tulajdonképpen egy jelentéstervezetet tárgyalunk a libe bizottságban abban a sajátos helyzetben hogy a jelentéstevő nem méltóztatott eljönni de az árnyék jelentéstevőnek hallottuk a prezentációját. az anyagnak a címe az az hogy az usa megfigyelési tevékenysége az európai uniós adatokra vonatkozóan és ennek lehetséges jogi következményei a létező transzatlanti megállapodásra és kooperációra. ha jól értettem akkor az jelentéstevő mert hogy a valós jelentéstevőnek nem hallottuk az álláspontját és gy a valódi dokumentumot tulajdonképpen nem ismerhettük meg de a következőket mondta egyfelől hogy az európai bizottság információi alapján nem tekintik bizonytottnak azt hogy egyáltalán itt valamiféle súlyos jogsértés történt az egyesült államok részéről az európai uniós adatok vonatkozásában vagyis nem sikerült ez alatt a közel fél év alatt vagy nem is tudom hát három négy hónap alatt amióta ennek a bizottságnak a munkája folyik illetőleg az európai bizottság is nyilván kutatja ezt a területet nem került bizonytásra mindaz amit snowden illetőleg a média illetőleg civil szervezetek ezzel kapcsolatban álltottak. kérdezem hogy ezt jól értem e? illetőleg hogy milyen bizonytási tevékenység folyt milyen eljárási cselekmények voltak akár az európai bizottság meghallgatta e magát snowdent mondjuk mi miért nem hallgattuk meg holott én tettem erre vonatkozóan indtványt már réges régen az egyik probléma tehát hogy ezt tisztázni kellene hogy akkor most mi került bizonytásra mik azok, amiket tényként megállapíthatunk, hogy megtörténtek, és ezeknek a tényeknek milyen jogi következtetéseit akarja levonni az Európai Parlament ebben a jelentésben, konkrétan mire teszünk javaslatot. Ha jól értem, tulajdonképpen erről se hallottunk úgy konkrétan semmit hogy esetleg fel lehet függeszteni E, a, a e, transatlanti e, bizonyos megállapodásoknak a, a, a hatályát de nekem erősen az az érzésem hogy itt valami teljesen olyan lagymatag helyzet van amit jól tükröz az hogy négyen öten vagyunk itt állandóan tehát hogy tulajdonképpen semmiféle következmény nem lesz ez annak tudható e be esetleg hogy itt tulajdonképpen nem is arról van szó hogy az egyesült államok kémkedett az európai unióra hanem hogy az egy az egész nyugati világban kémkedik folyamatosan a ninety nine ra és hogy itt nem usa európa kérdésről van szó hanem százalék kontra ninety nine és a nyugat európai országok is ugyanezt csinálják illetőleg lehet hogy a saját hazáink is ugye kelet európában és tulajdonképpen ezért van ez a hatalmas ellenállás mert ezt mindenki természetesnek veszi. kérdezem bár a jelentéstevőt nem tudom megkérdezni de az e, árnyékjelentéstevőt hogy jól érzékelem e, e. és akkor e, körülbelül ezek lennének a kérdéseim. hova sikerült eddig jutnia ennek a bizottságnak és mik lesznek ebben a jelentésben a végén januárban? Before I give the floor to Mr. Megadom a szót Ekström úrnak. Morvai asszony kedvéért elmondom, hogy ennek a bizottságnak az a megállapodása, hogy az előadó és az árnyék előadó közösen társszerzőként készítenek egy jelentést. Tehát Vossz úr, a néppárti árnyék előadó ugyanakkor társszerzője hivatalosan ennek a dokumentumnak. A végső dokumentum egyes részeit írja, tehát nem az csak egy átlag árnyékelőadótól hallgathatta végig, hanem az egyik társ szerző vezette fel ezt a dokumentumot. Engström úr? Um, well, unfortunately... Köszönöm. Sajátos módon a munkadokumentumot nem tudtam elolvasni, mert nem áll rendelkezésre. Tudtam volna elolvasni, mert nem áll rendelkezésre, de a csütörtök ülés előtt majd mindenki megkapja. De biztos vagyok benne, hogy az NSA már olvasta. The problem is they seem, don't seem to be sending me copies of, of everything they find out. Az a baj, hogy az NSA nem küld mindenből egy másolatot nekem, de hát mindegy, az NSA sem áll mindig a helyzet magaslatán. Na de komolyra fordítva a szót, amikor már elérhetővé válik a dokumentum, akkor remélem, hogy az Európai Bizottságnál egyre kritikusabb hangnemet ütünk majd meg. Én értem, hogy Malmström asszony járt Amerikában, tárgyalt az amerikaiakkal, akik azt mondták, hogy nem szektek meg semmiféle szabályt vagy törvényt, és aztán beszámolt nekünk úgy erről, ó, hát amerikaiak tiszteletben tartják a törvényt, a szabályokat. Ezt elhinni, hát ez még egy európai biztostól is túlzottan naív, hiszen a külföldi hatalmaknak a titkos szolgálatok akár hazudhatnak is, ezt talán feltehetjük politikusként. Tehát kicsit kritikus vagyok eh, a biztos asszony eddigi ezirányú munkával szemben. És a kérdésemben felvetetthez hasonlóan visszatérnék ugyanerre. A, egy pár hete azt hallottuk a, a, a a, a hogy az NSZ eh, tömeges megfigyelése mennyire volt hatékony, akkor azt mondta, hogy az NSA, hogy az amerikai megfigyelő gépezet egyetlen egy esetben sem tudott megállítani egy terrorista cselekményt. Azt hallottuk, hogy egy esetben a megfigyelés bírósági ítélethez vezetett, de nem terrorizmussal kapcsolatos vádak esetében, hanem a hiszem valami más gazdasági vádponttal. Citálták bíróság elé az illetőt. A TFT úgy tűnik, hogy nulla, világszerte nulla terrorista bűncselekményt akadályozott meg, vagy terroristák által szőtt tervet hatástalanított. Úgy tűnik nekem, hogy ezek a programok egyáltalán nem javítanak a biztonságunkon. Ha ez így van, akkor nem kellene legalábbis elgondolnunk azt, hogy azonnal felfüggesszük őket? Hiszen a kockázat nem lenne nagyobb, úgy tűnik, hiszen a számok szerint nem sokat segítenek. Okay, thank you. And then... Köszönjük. Akkor most fölteszem az árnyékelődői kalapomat, és én is felteszek egy kérdést. A Safe Harbor ügyében nem is mondok többet, az előadónkkal egyetértek, és Szippel asszonynal és másokkal. A PNR ügyében az utasadatokkal kapcsolatban előadóként én ellene szavaztam az, az EU-s megállapodásnak, nem változott a véleményem, éppen ellenkezőleg szerintem ezt fel kellene függesztenünk, ezt a megállapodást, sőt újra kellene vizsgálnunk és tárgyalnunk a többi hasonló megállapodást is. Szerintem eh, ez a jelentés, ennek semmi köze az EU-s eh, utasadat eh, regiszterhez. 28 különböző nemzeti rendszer harmonizációja azért felesleges, mert nincsenek is ilyen rendszerek, és vannak olyan országok, ahol létrehoznak egy ilyen rendszert, mint például az én hazámban jogalat nélkül, az Európai Bizottság finanszírozza ennek létrehozását. Szerintem ez extrém fokú, szélsőséges cinizmus iskola példája. A TFTP-vel kapcsolatban, tehát a, a terrorista finanszírozási program megfigyelése kapcsolatban szúr szerintem nem ból kérjük a felfüggesztését ennek a programnak, nem, azért, mert az amerikai fél megszegte a megállapodást, és azért, mert az Európai Bizottság vagy képtelen, vagy nem akar, vagy mind a kettő megfelelő indoklással előállni arra, hogy miért ne függesszük fel ezt a programot, ezt a megállapodást. Miért pont erre a három megállapodásra koncentrált Fosszúr? Más megállapodásokra, Amerika és az EU közötti megállapodások dolgokra nem koncentrált. Például vannak két oldalú megállapodások az unió tagállamai és Amerika között, FATKA ügyben, ami ugye a külföldi számlák megadóztatásáról szól. Ezzel kapcsolatban is masszív adatgyűjtés folyik, biztos vannak még más hasonló megállapodások is. Illetve miért nem terjed ki az önjelentése más országokkal kötött megállapodásra? Az Európol és Oroszország között is van azt hiszem egy ilyen hasonló megállapodás és amennyire ö, tudom, ez még nem lépett életbe legalábbis, de vannak hasonló megállapodások az usa kívül még más harmadik országokkal is, talán ezeket is érdemes lenne gorcső alá venni. Végezetül még két dolgot. Milyen, mit tanulhatunk ebből, milyen következtetéseket vonhatunk le a jövőre vonatkozóan? Először is a nemzetközi megállapodások megkötésével kapcsolatban, ha egyszer aláírtunk egy ilyen megállapodást, akkor, akkor kisakoztak minket a, az egész meccsből, az egész játszmából. Én nem szeretek Bianco csekeket aláírni Európai Parlamentként, hogyha jóváhagyásunkat adunk egy megáll, adjuk egy megállapodáshoz, akkor itt nem ér véget a feladatunk. Mi nem egy olyan parlament vagyunk, aki okalok nélkül bármire jóváhagyását, áldását adja. A nemzetközi megállapodások jóváhagyását bevették, bekerült az Európai Parlament hatáskörébe, de aztán utána egyszer megállapodás elfogadásra került, utána nincs beleszólásunk semmibe? Hát akkor jövőben semmit nem hagyunk jóvá. Ezt is végig kellene gondolni. Talán eh, emlékeznek az amerikai PNR megállapodással kapcsolatban, azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy vállalják nyilvánosan ráadásul azt, a nemzetközi megállapodások felfüggesztését eh, kérjék, hogyha az Európai Parlament ezt kéri tőlük. Mi ezt most kértük tőlük, és az Európai Bizottság a füle botját sem mozgatja. Eh, azt mondja, hogy hát nincs csak 500 millió európai polgár választott képviselőiként ülünk itt, hát hogy jövünk ahhoz, hogy az eh, Európai Bizottság senki által meg nem választott uraitól ilyesmit követeljünk? Ha hagyjuk azt, hogy személyes adatokat ilyen tömegével gyűjtsenek, vagy például egy ilyen tömeges megfigyelési megállapítást aláírunk, akkor meg kell vizsgálni az, az érme másik oldalát is, az átláthatóság. Ugye ez a checks and balances miért e, e, Ikek és ellensúlyok e, régi jól ismert elve, kell, hogy életbe lépjen itt. Önkényesen nem lehet a hatalommal visszaélni. És úgy tűnik, hogy itt bizony a jogszabályok nem nőnek fel az elvárásokhoz. A gyakorlatban eh, haszontalan az átláthatóságra vonatkozó szabály, hiszen abban az esetben, ha bármiféle hat hatása lenne ennek az Atlanti óceán túloldalán pöfeszkedő barátunkkal fenntartott kapcsolatainkra, akkor szinte automatikusan de, szinte automatikusan, de rendszeresen azt mondják erről, hogy ez, ezek titkos adatok. Amerika határozza meg az átláthatóság fogát Európában. Hát ez elfogadhatatlan. Ezt nem Amerikára kell újra mutogatni, nem Amerika hibája. Ez a mi hibánk. Mi fogadtuk el ezt a záradékot, a kivételek kivétele, alóli kivételek záradékát, az átláthatóságra vonatkozóan ez azt jelenti, hogy az átláthatósági rendelet gyakorlatilag teljesen érvénytelen, haszontalan. Ezt újra kell gondolni, mert kollégák, jelenleg tárgyalunk ennek az átláthatósági rendeletnek a felvizsgálatáról, és vannak olyan frakciók ebben a házban, akik azt mondják, hogy olyan régóta padhelyzet van a tárgyalásokban, és a parlamenti ciklus végelőtt le kell zárni, engedjünk a tanácsnak, eh, fogadjuk el az alacsonyabb szintű átláthatósági szabályokat, és akkor egyszer mindenkorra lezárul ez a dosszé. Szerintem ez egy roppant veszélyes javaslat, erről kell beszélnünk és elgondolkodnunk ennek a szövegnek a kontextusában is. Ha másnak nincs égető kérdés, akkor Fosszónak adom meg a szót, hogy reagáljon és lezárja a vitát. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Szeretnék még egyszer utalni arra, hogy arról volt itt szó, hogy megvizsgáljuk a létező hatályos transatlanti megállapodások jogi következményeit. Ezt akartuk szemléltetni, ezért ez egyfajta korlátot szab természetesen, és vannak olyan megjegyzések, amelyek egyfajta következtetést vonnak le ebből az egész folyamatból, és ezek túllépnek ennek a jelentésnek a keretein, egyfajta politikai következtetésként tekinthetőek. Azt hiszem, hogy ehhez nem volt megfelelő ez a keret egyfelől, másfelől pedig ha megengedik, hogy visszatérjek arra, hogy vannak egyéb megállapodások, kétoldalú megállapodások, Oroszország, Európol, hogyha ez képezi az alapot, ez egy jó ötlet lenne, de akkor a vizsgáló bizottság munkáját talán két éven belül zárhatnánk csak le. Hogyha az összes kétoldalú megállapodással kapcsolatos kérdést tisztázni akarunk, 28 tagállam bevonásával, ha megnézzük, hogy hány kétoldalú megállapodás Európol Oroszország, mondja az elnök, az nem kétoldalú megállapodás. Igen, igen, de azt mondta, hogy más meg, kétoldalú megállapodások talán szintén ö, ide tartozhatnának, de itt ugye nem erről van szó, és nem is Oroszországról van szó, hanem az NSZ-jel kapcsolatos ügyről. Tehát bizonyos kérdések eleve nem tartoztak ide, bővíthetjük ezt persze, de nem ez volt itt a feladat általánosságban, talán a Safe Harbor megállapodásról. Mindig szem előtt kell tartanunk azt, hogy ugye ez elkerülhetetlen, szem előtt kell tartanunk azt, hogy az adatok valamilyen módon elhagyják az országunkat, illetve a kontinenst. Éppen ezért a jelenlegi szabályzatban, illetve a jövendőbeli szabályzatban is szerepel az, hogy a harmadik országokba való adat továbbítás megfelelő adatvédelmi standardok mentén kell, hogy megtörténjen. Hogyha a Safe Harbor megállapodást felmondjuk, akkor egyfajta új alapot kell teremtenünk ahhoz, hogy itt megfelelő adatvédelmi standard létezzen, hogy ezt most safe Harbornek nevezzük, vagy máshogy, az most teljesen irreleváns. Minden esetre szükségünk van egy közös standard, hogy egyáltalán megvalósuljon az adat továbbítás. Tehát kell egyfajta jogalap. Ami a TFTP programot illeti, illetve általánosságban, még egyszer megjegyezném a következőt. A polgárok számára ugye két olyan intézkedés van, ami befolyásolja a polgárok életét. Ugye egyfelől, egyfelől az, hogy illegálisan kiemelnek adatokat valamilyen fajta hálóból, vagy ugye szerverekről, másfelől pedig lekérdezik az adatokat olyan nagyvállalatoktól, amelyek a munkájukat az adatok elemzésére építik. Mindkét esetben, mindkét területen Az illegális esetében ugye ezt politikai szinten kell megoldani, amikor pedig jogszerűen történik ez, akkor bizonyos biztonsági standardokat kell kidolgoznunk. Ha fontolóra vesszük most azt, hogy a terrorizmus ellen folyik a küzdelem, vagy a szervezet bűnözés elleni küzdelem esetében merülnek fel ilyen adatok, akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az Egyesült Államokkal hogyan kívánjuk lebonyolítani az adatcserét. Van a, ugye a SWIFT vagy a TFTP program, és ha meggyőződésünk az, hogy a terrorizmussal kapcsolatos, vagy a szervezet bűnözéssel kapcsolatos pénzforgalmat nyomon kövessük, akkor képesek kell, hogy legyünk arra, hogy ezt végrehajtsuk jelen pillanatban. Az Egyesült Államok végzi ezt, éppen ezért kötöttünk az amerikai félel egy szerződést. Jelenleg Semmiféle tény nincs a kezünkben, bizonyos utalás Snowden papírokban, Snowden dokumentumokban, amely arra utal, hogy hogyan kerül sor az adatok lehívására, de semmilyen konkrét bizonyítékunk nincs arra vonatkozóan, hogy ez tényleg megtörtént. A Europol, a SWIFT, az Európai Bizottság, illetve az amerikai kormányzat, mindenki biztosított bennünket arról, hogy ilyesmi nem történt, hogy ezt most elhízzük e vagy sem, ez mindenkinek a magánügye, de tényként semmiféle bizonyítékunk nincs, ami miatt a TFTP program felmondása lehetséges lenne. És noha az Európai Parlament hozott egy határozatot, nem tudom, hogy ha így az Amerikai Egyesült Államokkal adatcserét szeretnénk, hogyan oldanánk ezt meg? Ha mondjuk azt állítjuk, hogy az adatvédelem és a biztonsági kérdések között egyensúlyt teremtettünk, de aztán megkérdőjelezzük az egészet. Ha nem így, akkor hogyan akarunk eljárni az Egyesült Államokkal, hanem úgy, hogy egy szerződésben kellő egyensúlyt teremtettünk az adatok védelme és a biztonság között. Éppen ezért személy szerint nem tartom megfelelőnek a megállapodás felfüggesztését, főleg azért, mert tárgyaltunk, kitárgyaltunk ilyen standardokat az amerikai féllel, és ez nagyon messzire megy, és nem tudom, hogy milyen alternatíva létezik egyáltalán. Az, hogyha semmiféle adatot nem továbbítunk, az nem hiszem, hogy alternatíva, pusztán azért, mert ott senki sem képes ellenőrizni a pénzügyi adatok forgalmát. Morvai asszony, azt hiszem, hogy általánosságban nyilatkozott ebben az esetben. Ugye itt ugye a dokumentum következtetéséről is szó volt, de így ebben a formában ez még nincs meg. Itt, itt alapvetően arról van szó, hogy a különböző megállapodásokat intenzívebben górcső alá vesszük. És éppen ezért, amit ön említett, azt a jelentés végső szakaszára kellene összpontosítani, mert eh, itt eh, szerintem most eh, nem lenne nagy értelme arról vitázni, hogy jogsértésre került a sor, vagy sem. Ami a SWIFT, illetve a TFTP esetét illeti, igazából tény nincs a kezünkben, ami alapján azt állapíthatnánk meg, hogy itt a SWIFT adatokkal visszaélésre került volna sor. Állíthatjuk ezt, feltételezhetjük, de bizonyítékunk nincs, ami ezt alátámasztaná. Aztán mi volt még? Engström úr, ugye a munka dokumentum írott formában még nincs meg, hát megvan, nekem itt van a kezemben, de az utolsó percig dolgoztunk rajta, sajnálom, hamarabb nem sikerült elkészítenünk, hiszen eredetileg ugye a terv az volt, hogy december 5-én ismertetjük, úgyhogy korábban nem tudtuk ezt elkészíteni, nem tudtuk gyorsabban lezárni, de remélem, hogy a magyarázataim elég világosak voltak. De talán még megjegyezném, hogy a jogi következményekkel, a transatlanti megállapodások jogi következményeivel foglalkoztunk, ugyanakkor a politikai értékelés, és hát ez összefügg ugye azzal is, hogy az Európai Parlamentnek mi lenne a szerepe, illetve az átláthatóság kérdése is ide tartozik. Ez a következtetéseknél játszik majd szerepet, azon következtetéseknél, amelyeket meg kell állapítanunk a dokumentumban, de most nem ebben a szakaszban. Thank you very much. Um, the... Nem szépen. Ezzel el is jutottunk az ülés végéhez. 15 perccel a tervezetek előtte, ami nem rossz dolog. Most bejelenteném, hogy a következő meghallgatásra csütörtökön kerül sor, 5-én délután 3 órakor, 3-tól 6.30-ig Köszönöm szépen, csütörtökön találkozunk.